Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Tíztől egyik számolok, és akkor elkezdem. Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Akkor az elnökök értekezletén az elnökségi ülésen pontosabban, olyas valamiről döntöttek, amely a gazdasági válsággal kapcsolatos. A válságkezelő ideiglenes bizottság munkájával kapcsolatban a 184-es cikke értelmében van-e esetleg az elnökség ajánlásával szemben fenntartás? Nincs, akkor ezt elfogadjuk. Tehát ez a Válságkezelő Bizottság továbbra meghosszabbítjuk mandátumát, méghozzá 2011. július 31-ig. Kedves kollégák, most pedig nekilátunk a szavazásnak. A napi rend értelmében szavaznunk kell az egyszerűsített eljárás értelmében Hautala asszony jelentéséről. A Hautala jelentés az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós politikákról szól. A jelentéstevő asszony, Hautala asszony két szóbeli módosítót szeretne tenni a jelentéshez. Hautala asszony, öni asszony. Elnök úr, úgy tűnik, hogy széles megállapodás mutatható ki a szóbeli módosítómmal kapcsolatban. Az egyik a 6-os és 22-es bekezdés kívánja összeszülni annak érdekében, hogy a kereskedelmi aspektusokat ugyanabba a bekezdésbe építsük. A második módosító eh, arról szól, hogy a 19-es kellene újra szövegezni, ami az emberi jogi eh, aktivisták elszámoltathatóságáról szól. Remélem ez elfogadható. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez két szóbeli módosító, van-e ellenvetés? Nincs. Jó, akkor csak egy szavazás lesz a módosítóval együtt, tehát szavazunk a hotali jelentésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor rátérünk a Klinz jelentésre, az értékpapírok nyilvános kibocsátása és az átláthatósági követelmények harmonizációja. Szavazunk az egyes blokkról mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadó. Kettes blokk okafogyottá válik. Akkor szavazunk az így módon módosított jelentésre mellette. Ellene. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalásról. A szavazás megnyitom. A szavazást bezárom. Gratulálunk Linz úrnak, elfogadtuk a jelentését. A napi renden szerepel a Rumeva Rueda úr jelentése a kék úszójú tonhara vonatkozó fogási dokumentációs programról. Tunnus tinnus az érdeklődők számára elmondanám, ez a latin neve a kék úszójú tonhalnak. Most pedig szavazunk az első blokkról mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes blokk okafogyottá válik. Akkor szavazzunk az így módon módosított jelentésről mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig név szerinti szavazás az állásfoglalásról, a szavazás megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadtuk, gratulálunk a Romeva Érvede úrnak. A napi rend értelmében jó jelentéséről szavazunk, a Schengeni vívmányok, Schengen információs rendszer vonatkozó rendelkezésének a bolgár köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor az én módon módosított jelentés mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás következik. A szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadt. Gratulálunk Koelyó úrnak. Most pedig szavazzunk az Ekon bizottság állásfoglalásáról. Itt a statisztikák minőségéről van szó az Eurostatról, illetve a bizottság és az Eurostat megerősített ellenőrzési hatásköréről. Egy szavazás mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A napi rend értelmében a Romeva Érueda újabb jelentéséről szavazunk a gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság nemi szempontjairól. Egyes bekezdés név szerinti szavazás. A szavazás megnyitom. Szavazás bezárom. Elfogadva. Hármas bekezdés két részben. Egyes rész. Mellette. Népszerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadom. Kettes rész. A szavazást megnyitom. 3 per 2-es. Név szerinti szavazás lesz. A szavazás bezárom. A szavazás bezárom, elutasítva. Négyes bekezdés, két részben. Négy per egyes mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes bekezdés, név szerinti szavazás rendelek el, a szavazás megnyitom, a szavazás bezárom, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt nem kell megismételnünk, ugye? Vagy igen? Jó, akkor ellenőrizzük az egyes módosítót. A szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. most rátérünk a 13-as bekezdésre. Mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer, még egyszer, 13-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as bekezdés, név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. A 20-as bekezdés két részben. Mind a két résznél népszerinti szavazás lesz. 20 per 1-es, a szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. Elfogadva. Kettes rész. A szabadás megnyitom. A szabadás bezárom. Elutasítva. 21-es bekezdés két részben. Név szerinti szavazással. Egyes rész. A szavazás megnyitom. szavazás bezárom. Elfogadva. 21 per 2 és a szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elutasítva. 28-as bekezdés három részben, mind a három résznél. Név szerinti szavazás lesz. 28 per 1-es. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadva. 28 per 2-es. A szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadva. Hármas rész. A szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elfogadva. 30-as bekezdés két részben. Minden alkalommal. Népszerinti szavazással. 30 per 1-es, a szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. 30 per 2-es, a szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. 31-es bekezdés név a szavazással. A szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. 40-es bekezdés két részben, mindkét rész név a szavazással. Az egyes rész, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 40 per 2-es, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig a zárószavazás név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadtuk, gratulálunk Romeva Vajrolda úrnak. A következő szavazás Figurredo asszony jelentéséről szól, a nők és férfiak között egyenlősre vonatkozó ütemterv eredményének értékelése és a jövőre vonatkozó ajánlások a 2006-tól 10-ig vonatkozó időszakban. Luling asszony, a szó. Én a 175 per 2-es szabályzat értelmében szeretnék a frakció nevében arra kérni mindenkit, hogy visszautaljuk a bizottsághoz ezt a jelentést. Alaposan összevetettük a Romeva jelentéssel a Figueredo jelentést, alaposan megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy vannak olyan szakaszok, amelyek teljes mértékben azonosak a két jelentésben, a preambulum bekezdések, cikkelyek, a tartalomban nagyon sok a hasonlóság, ha nem is szó szerint. Ez a jelentés csak megismétli nagy mértékben azt, ami a Tarabella jelentésben szerepelt már korábban. Februárban szavaztuk meg a Tarabella jelentést. Nem tudom, hogy kik a szerzők, nem tudom milyen aspirációval, nem tudom a, a plágizmus kinek a bűne, de szerintem nevetségesé tesszük magunkat, vissza kell utalni a szakbizottsághoz ezt a jelentést, Azért is, mert el is tévesztette szem elől a célkitűzését. A téma sem felel meg annak, amit vállalt. Luling asszony, mondja az elnök, nem most kell beszédet tartani, hogy tudja, ön azért igen tapasztalt. Luling asszony, nem tudom, hogy a titkárság, elnök, én sem értem, nem tudom, mondja Léng azt, hogy miért nem figyel oda a titkárság ilyesmire, ez nem jó munka, ez nem jogalkotási munka, vissza a gyártónak, mondja a Kedves kollégák, mondja az elnök, meghallgatok egy mellette szóló érvelést, kíván Luling asszony mellett szólni. Ki kíván Luling asszony mellett szólni, aztán meghallgatom azt, aki ellene szól. Senki. Úgy gondolják, hogy Luling asszony beszéde mindenki nevében szót kíván, ellene felszólalni. Nyar, uh, presidente. Elnök úr. Luling asszony. Luling asszony. A Luling asszony, ön és az ön frakció tudja, hogy intenzív vitákat folytattunk ezen jelentés kapcsán, ahol a képviselők minden frakcióból hozzátehették a magukét, és egyeztettünk is. És nagy többséggel a Nőjogi Bizottságban elfogadtuk ezt a jelentést. A többség világosan emellett állt ki csak ketten ellenszavazat volt. Lüling asszonya volt az egyik, az egyik nem szavazat. Egyébként senki sem szavazott ellen. A többség megszavazta ezt a jelentést. Minden frakció, egy frakció tartózkodott, nos ez a helyzet ma. Az ön véleménye, Lulling asszony véleménye nem a többségi vélemény a Nőjogi Bizottságban. És remélem, hogy a parlamentben sem a többséget képviseli ön asszony. Reding asszony, a biztos asszony, kedden beszélt velünk, és nagyon pozitívan nyilatkozott a jelentésünkről, ezt mindazok tudják, akik ott voltak, azt mondták, azt mondta Reding azt, hogy ez nagyon hasznos az új előkészítés alatt álló stratégiát illetően. Kérem szépen támogassák szavazatukkal. Elnök? Én ezennel megszavaztatom, hogy ki kívánja visszautalni a jelentést a szakbizottságba. Ki van ellene? Az ellen, hogy visszautaljuk? Jó, mondja az elnök, akkor ezt vessük alá elektronikus szavazásnak. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva. A, ezt a kérvényt elutasították, tehát akkor térjünk rá a jelentés szavazására. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító. Angolul. Kérem szépen csendesebben. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? Jó. Hatos módosítóról van szó, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Huszonegyes bekezdés két részben. 21 per egyes mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21 per 2-es mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Jó, utoljára ellenőrizzük. Jó, rendben mondja az elnök angolul. Oké, rendben, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 36-os bekezdés két részben, 36 per 1, a szavazás megnyitom. Elnézést. Mellette ellene elfogadva a második részt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. És módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene, tartaszkodás, elfogadva. 56-os, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadva. 61-es, mellette, ellene, Tartaszkodás. elfogadva. 71-es, népszerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elfogadva. 72-es két részben. Elnézést. Egyes módosító, egyes módosító. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 72-es két részben. Nézheti szavazással. A szavazást megnyitom. A szabadást bezárom. Elfogadva. Kettes rész, hát a 2 kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 73-as bekezdés két részben 73 per 1 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 70, 73 per 2 és mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 74-es név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadva. 77-es bekezdés mellette. Elene Tartózkodás. Elfogadva. 8-as módosító. Mellette. Elene Tartózkodás. Elfogadva. 3-as mellette. ellenem tartozkodás elfogadva, négyes módosító mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Most az E preambuló bekezdés, két ré... mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. E per kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. en perambuló bekezdés, egyes rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. en per kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az AC preambulum bekezdés. Ezt hogy lehet mondani? Görögül nem is tudom. Van, akinek van javaslata erre vonatkozóan, hogy ezt hogy mondjuk? Nem is olyan fontos, mondja az elnök. Nos, hát az egyes rész, AC per egyes. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. AC per kettő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az S az S probléma ez van egy szobeli módosító. Köszönöm szépen, megkaptam. S preambulum bekezdés. Név szerinti szavazás. A szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. Elfogadva. A záró szavazás ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jó, mondja az elnök. Zárószavazást ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadva gratulálunk Figurédo asszonynak. Ημερήσια διάταξη. A napirend szerint következik a politikai kihívásokkal és a költségvetési eszközökkel foglalkozó Atok Bizottságnak a kinevezéséről szóló javaslat 2013 után. Nincsen módosító javaslat. Ezzel automatikusan elfogadottnak tekintjük a különbizottságra való kinevezésekre irányuló javaslatot. A napi rend szerint következik egy állásfoglalási indítvány, sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Zárószavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Napirend szerint következik az következik hár, hat állásfoglalási indítvány, az EU-Oroszország csúcs találkozó következtetései, amelyre Rostovban került sor május 31-e és június 1 -e között. Először is a zöldek állásfoglalási indítványára szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most szavazunk a közös állásfoglalási indítványról, kettes bekezdés, szóbeli módosítása, Szárgyusz Volszki úr nyújtott be egy szóbeli módosítást, tessék. Elnök úr, azt javaslom, hogy amikor a kettes bekezdésről beszélünk, a modernizációról beszélünk, akkor mondjuk el azt, hogy ez nem csak technológiai vagy egyéb kérdésekre vonatkozik, ezért hozzátenném a Partnership for Modernization szavak után azt, hogy amely magába foglalja a gazdaság és a társadalom modernizációját is. Köszönöm szépen. Van-e valaki ellene? Jó, ha nem, akkor a kettes bekezdés következik szobeli módosítása mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés, név szerint szavazunk. Ez az ötös módosító javaslat gyakorlatilag. Megkezd, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes bekezdés. Itt is Itt is van egy szóbeli módosító javaslat Szárjuszfoszki úr részéről. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A tízes bekezdés Spen az, eh, azzal kapcsolatban, hogy közös álláspontot fogadunk el az Európai Parlamentben az energiával kapcsolatban is. Mi ezt mindig is kizártuk, hogy az energia használata kül, külpolitikai eszköz legyen, ezért szeretném hozzátenni ehhez a módosító javaslathoz, hogy kizárja az energia használatát, mint külpolitikai eszközt hogy külpolitikai eszközként használják. Van-e valaki ez ellen? Nincs, akkor a tízesről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es bekezdés 5 részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a kettes módosítás két részben. Mind a kettőben név szerint szavazunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ja. elutasítva. 13, illetve a hármas módosítás következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a négyes módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az egyes módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a záró szavazás. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A többi állásfoglalási indítvány ezzel okafogyott. Most következik hét állásfoglalási indítványról szóló szavazás izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a, glá- és a gázai blokkád. Tanak úr, szeretne hozzászólni? Az ECR frakció nem fog a közös állásfoglalás mellett szavazni, Eh, hiszen az ALDE koordinátorok nem eh, hívták meg a mi frakciónkat, hogy vegyen részt a tárgyalás során, eh, mert azt gondolták, hogy nem fogjuk aláírni a közös állásfoglalást. Én a 11 éves európai parlamenti képviselőségem alatt nem tapasztaltam ilyet, ez mindenféle hagyományjal szembe megy, ez nem történhet meg még egyszer, és ez emiatt most nem tudunk a saját állásfoglalásunkról szavazni. Elnök, tanok úr, hadd mondjam el, hogy amit ön mondott, az inkább szavazatmagyarázat volt, de köszönöm szépen. Akkor most egy szavazás lesz, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Napirend szerint következik hat állásfoglalási indítványról szóló szavazás kínzóeszközként használt termékek kereskedelme. <laughs> Τροπολογία 8. Ποιοι 8-as módos, 8-as módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosítás, név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Záró szavazás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A napi rend szerint következik hatállásfoglalási indítvány a koreai félszigeti helyzetről. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kácsén úr, elnézést, ezt rögtön még megvizsgáljuk. Mr. Chairman, we propose a Elnök úr, azt javasoltuk, hogy a 9-es bekezdéssel kapcsolatban nyújtsunk be egy szóbeli módosító javaslatot, mert ez tény szerint nem, ez, ez a tények szerint nem megfelel az igazságnak. E, a hat oldalú e, tárgyalások nem lefegyverkezési, hanem nukleáris fegyverekre vonatkozó lefegyverkezési tárgyalások. Tehát arra e, szólítja föl a hat oldalú tárgyalásokban résztvevő országokat, hogy továbbra is tegyenek meg mindent annak képen, hogy a, DP, hogy a nukleáris fegyverek megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokat folytassák. Tehát ön azt javasolja, hogy vegyük ki a lefegyverkezési szót, mondjuk az elnök, van-e ellenvetés ezzel a szóbeli módosítással kapcsolatban? Ha nincs, akkor a 9-estől szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Záró szavazás a közös állásfoglalási javaslatról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A renden következnek állásfoglalási indítványok Boszniával, Hercegovinával kapcsolatosan 11-es eh, módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es módosító részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas as módosítóindítvány mell- kettő részben mellette, egy első rész mellette mell- ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences es módosítóindítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt meg kell nézni elektronikusan, akkor még egyszer az ötös módosítót megnyitom a szavazást. Vége a szavazásnak. Elfogadtok. Három ő szavazatos többsége mellette a hármasnál. Ellene. Tartózkodás. Ezt is meg kell nézni, hármas módosító tehát. Szavazást megindítom. Szavazást lezárjuk. Elfogadtuk. Végszavazás következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Következnek az állásfoglalási indítványok. Ötről számszerűen közlekedési megállapodás az Európai Unió és az USA között. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Három részben. Egyes rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk szavazás az állásfoglalási indítványokról, az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása a téma. Egyetlen egy szavazás, nem, egy módosító van, bocsánat, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a szavazás hat állásfoglalási indítványról Árvize Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon. Ő, öné a szó, Szvoboda úr. Igen, elnök úr, nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne hozzátenni, de éppen ezekben a napokban hatalmas árvizek vannak Franciaországban úgyhogy legalább úgy kellene fogalmazni egy mondatban, hogy ezt is sajnálatosnak tartjuk, és természetesen azok az áldozatokat, és úgyhogy groteszk lenne most elfogadni ezt az állásfoglalást, anélkül, hogy hivatkoznánk a franciaországi helyzetre. Köszönöm. How do we do this? Amit javasolnak szóbeli módostóként bevesszük a szövegbe, mégpedig úgy, ahogy azt ön is javasolta. Van kifogás a szóbeli ellen? Nincs? Akkor mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk tehát. Kettes módosító szavazás indul, név szerint. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk. Hármas módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Napi rendünk következő pontja a szavazás öt frakció állásfoglalási indítványáról. Igazságügyi képzés a téma. Egyetlen egy szavazás lesz. Mellette? Ellene? Tartaszkodás? elfogadtuk. Most pedig szavazunk Milana úr jelentéséről, melynek a témája új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának. Gallis úr kért szót, tessék parancsolni. 15 másodperc, elnök úr. A bírák képzésénél a parlamenti képviselők jogait és figyelembe kell venni engem. Letartóztattak, és a parlamenti mentelmi jogomat teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a parlament elnökének. Azt kell követelni a francia hatóságoktól, hogy adjon magyarázatot. A Milán jelentés következik, hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenötösbe Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es részenként szavazunk. Egyes rész. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt meg kell néznünk. Tehát a kettes részről van szó, 29-es cikk, Ő, szavazunk. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. J. Preambuló bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. W. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. X. Preambulum bekezdés. Mellette. Ki akarja a duplavét ellenőrizni? Igen. Hát, ismerem, tudom. Akkor megnyitom a szavazást. A V preambulum bekezdést ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most jön az... Nem. Azért X mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik név szerint. Szavazunk. Vége a szavazásnak. Elfogadtuk. Szép hétvégét, minden jót kollégák, viszontlátásra. Akkor most következnek a szavazatmagyarázatok. Hautala. Először a Hautala jelentéssel kapcsolatban. Mr. Posselt, you want the floor? Posselt úr, tessék, önkért szólt. Elnök úr, én önt nagyra értékelem, és nagyon jónak tartom azt, hogy veze, ahogy levezette a szavazást. Lenne egy kérésem az alelnökökhöz. A csütörtök déli